kötelezze el magát a tanács is emellett. Ez az egyetlen jogi módja tulajdonképpen annak, hogy előrébb jussunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ezzel ezt a vitát lezárjuk. Most pedig a következő napi rendi pontra térünk rá, ami egy közös vita a halászat témájában. Valesza úr jelentését fogjuk tárgyalni az Észak-Nyugat-Atlanti halászatban folytatandó jövőbeni több oldalú együttműködésről szóló egyezmény, valamint Frága Esztevez asszony ugyanilyen témájú egyezményét, ami a több oldalú együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzés és végrehajtási rendszerről szól, ugyancsak az Észak-Kelet-Atlanti halászatra vonatkozóan. Nagyon szigorú leszek, mindenkinek be kell tartania a felszólalási időt, szeretném kérni a megértésüket ezzel kapcsolatban. Elsőként Valesza úr kap szót négy percben. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! 1978-ban írták alá Ottavában azt a, az egyezményt, amelyről beszélek, és 79. január 1-én lépett hatályba. A célja tulajdonképpen ennek a NAFO egyezménynek, hogy megvédje és optimalizálja a halászati erőforrásokat és a nemzetközi együttműködést előmozítsa. A részes felek tulajdonképpen ennek az egyezménynek a módosításait fogadták el 2007, illetve 2008 során. Ez a dokumentum alapvetően megváltoztatja az egyezmény szövegezését, és tulajdonképpen a célja az, hogy harmonizálja más hasonló témájú egyezményekkel a megfelelő, ezt a dokumentumot a megfelelő eszközökkel. Tulajdonképpen a lényege ennek a módosításnak az, hogy a szervezet megváltozott, és az aláíró felek között egyértelműen különbséget tesznek a lobogó szerinti állam és a kikötő szerinti illetékes állam felelőssége között. Egyszerű most már a döntéshozás, a költségvetési kérdések is rendeződtek, illetve a vitarendezési eljárások is rögzítésre kerültek. A módosítások jóvá hagyása tulajdonképpen az Európai Unió érdekét szolgálják, ezért én azt javaslom, hogy hagyjuk jóvá ezeket a módosítókat, szavazzuk meg őket. Hogy legyek nagyon világos. Természetesen nem rejtem véka alá, hogy vannak problémák a jóváhagyási eljárásban, hiszen az aláíró felek 2007-ben fogadtak el módosításokat angol nyelven az éves közgyűlésen, 2008-ban pedig a francia nyelvű változatban történt ugyanez. A, az átültetés, a bizottság dokumentuma viszont 2010-re tehető. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy több mint két évbe telett, amíg ez a dokumentum elkészült. Azt gondolom, hogy ez nem elfogadható, ez a fajta késlekedés, hiszen a döntéshozatal tempója a megfelelő EU-s működésnek az alapköve. Éppen ezért megfelelő megoldást kell találni arra, hogy az eljárás ennyire csigalassú módon haladjon, és a Lisszaboni szerződésben foglalt hatáskörének megfelelően a parlament is bevonásra kerüljön ebbe a döntéshozatali eljárásba. Ebben az esetben is látszik, hogy azért nem zöggenőmentes az eljárás, és ezt a helyzetet orvosolni kell. Másodszorban emlékeztetnék arra is, hogy 2009. decerében a Lisszaboni szerződés ugye hatályba lépett, és a halászati bizottság most már bevonásra kell, hogy kerüljön, és a parlamentet is tájékoztatni kell, és be kell vonni az egyezményekről folytatott tárgyalásokba. 2007 és 2008-ban az Európai Parlament nem képviseltette magát, ennek egyértelmű okai voltak, most azonban a hatáskörünknek megfelelően jóváhagyásunkat adhatjuk, viszont a tanácsot és a bizottságot is szeretnénk emlékeztetni az új eljárásokra, és arra, hogy a parlamentnek az új hatásköreit vegyék figyelembe. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Frága Esztevez asszony következik most négy percben. Sí, gracias, presidente. Eh, permítame... Köszönöm, elnök úr. Először is el eh, szeretném mondani, hogy milyen hálás vagyok a bizottságnak és a tanácsnak, mert első olvasatban sikerült jó megállapodást kötni. Főleg a jogi szolgálatnak szeretnék köszönetet mondani a három intézménynél, hogy segítettek és megoldották azokat a problémákat, amelyek a Lisszaboni szerződés miatt a komitológiai járásban felmerültek. Azt hiszem, hogy jó megalapodás született, és jelentőset léptünk előre a jelenlegi helyzet tekintetében. Bár mindannyiuknak fel kellett adnunk bizonyos dolgokat a kompromisszum érdekében, rugalmasaknak kellett lennünk, és nem könnyű a helyzet, mert a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt a 290-es és a 291-es cikkekkel már voltak problémák. Mivel a közösségi jog átvételéről van szó, a regionális halászati ö, szervezet, a NAFO ö, ajánlása, de még sok más is követi ezt, ö, gyakorlatilag azt jelentette, hogy a parlamentnek olyan mechanizmust kell létrehoznia, aminek segítségével ez az átvétel a lehető leggyorsabban történhet meg. Azt kell elkerülnünk, ami eddig volt a jellemző, a sok adminisztratív, bürokratikus késés, mert nagyon sok a kötelezettség ezen a területen. A 48-as cikk újrafogalmazása a tanácsal való megállapodást követően gyakorlatilag a későbbi módosítást jelentette, amelynek segítségével a bizottság kötelezettségeit teljesítheti, és a NAFO vonatkozásában is léphet, illetve a hatáskörök elosztását illetően is léphet. A bizottság azt akarta, hogy minden egyes öm, cikket a delegált aktusok segítségével lehessen felülvizsgálni. Aztán, ami a kirakodás ö, feltételeit illeti, és egyéb területeket a halászat vonatkozásában, a, ami még mindig együtt döntése se történik, megoldásra kerüljön. Hölgyeim és uraim, Mindenképpen elkötelezettséget vállaltunk a folyamat megváltoztatására, és ha kiderül, hogy az együttdöntés az EU kötelezettségeit, főleg a bizottság kötelezettségeit veszélyeztetik, hiszen a bizottság a szerződés aláírója, Ezért hisszük, hogy jelentős lépés történt előre, nem csak az adott pont vonatkozásában, hanem a jövőt illetően is, amely a halászat terén az intézmények közötti helyzetet rendezi. Köszönöm szépen, Damanaki asszony, a bizottság nevében köszönöm szépen, elnök úr. Az észak-nyugat-atlanti uh, halászatban folytatandó jövőbeli több oldalú együttműködésről szóló egyezmény támogatjuk, és köszönetet szeretnék mondani Valesza úrnak a jelentését. Nagyon fontos, hogy ez a megállapodás más nemzetközi eszközökkel és regionális egyezményekkel jobban összhangba kerüljön a struktúrán igyekszik változtatni, illetve világos definícióját eh, eh, eh, vezeti be a kikötőknek és a szerződésekben résztvevő feleknek, modernizálja a NAFO költségvetéséhez történő hozzájárulását, illetve a szerződésekben résztvevő szerződő felek felelősségeit is. A módosító indítvány hozzásegítheti az EU-t abban, hogy teljesítse nemzetközi vállalásait a halászat területén. Célja még a módosításnak, az Európai Unió érdekeinek jobb érvényesítése. Éppen ezért én ezt támogatom. A második jelentésre térek ki. Az együttműködés kapcsán nagyon fontos, hogy az északnyugati eh, atlanti halászatában eh, résztvevő országok megfelelő eh, érdekérvényesítést kaphassanak. asszonynak köszönetet szeretnék mondani a jelentéséért. Az ellenőrzés és megerősítés mechanizmusa kulcsfontosságú abban, hogy a halászati forrásokat az északatlanti térségben sokkal hatékonyabban tudjuk kezelni. Hangsúlyozni szeretném azonban azt, hogy a bizottság nem teljes mértékben elégedett az Európai Parlament és a tanács által kötött paktummal, a tri, a, illetve mindazokkal, amit a trialógusban sikerült elérni a bizottság részvételével. A 48-as cikkeire térnék ki, amely a módosítókkal foglalkozik. A bizottság hatók, hat, hatékonyabb delegált kompetenciákat szeretett volna. Szeretném elmondani, hogy ezt miért tartjuk fontosnak, és kérem, hogy figyeljenek rám, hiszen hasonló problémákkal a jövőben is találkozhatunk. Mint tudják, az Európai Uniónak teljes mértékben meg kell valósítani a szabályokat, és a módosító indítványok az elfogadás után 80 nappal kötelező érvényűvé válnak, tehát 80 nap elteltével ezeket a gyakorlatba kell ültetni. Aggaszt engem az, hogy a limitált delegált kompetenciák, amelyek a bizottságra vonatkoznak, akadályoztathatják az időbeni megvalósítást. Ez a valóság, és Valessa úrnak ezt szeretném válaszolni, ami az időtervet illeti, illetve az ő aggájait. Viszont én ezzel kapcsolatban nem tudok többet mondani, viszont szeretném, hogyha önök mindezzel tisztában lennének. El kell kerülnünk azt, hogy nehogy egy modern összeeszkábált rendszer alakulhasson ki mindebből. Hogyha ez a csomag elfogadásra kerül, akkor kezdődhet meg a megvalósítás. De a NEAF a jövő évben új módosítókat fog elfogadni, és 2011-ben eh, szintén eh, új eh, változások várhatóak, tehát több időre van szükségünk. Éppen ezért a bizottság ezt a szabályozást szeretné úgy tekinteni, hogy ez egy megfelelő alapot képezhessen és a 290 e, es és 91-es cikkeire utalnék az Európai Unió szerződéséről szóló szerződésnek. A bizottság e, fenntartja magának azt a jogot, hogy módosítókat fogalmazzam meg a szabályozással kapcsolatban, illetve megnöveli az elfogadandó intézkedések számát a delegált aktusok kapcsán. Amennyiben a szokványos eljárás időbeni akadozást tesz szükséges, illetve ezt eredményezi, úgy mi ezt jelezni fogjuk. Köszönetet szeretnénk mondani Rága asszonynak és Valessa úrnak, hiszen jelentős hozzájárulást tettek a halászat ügyéhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a frakciók nevében következnek a fölszólaló Kadek úr az első. Elnök úr, de van neki biztos asszony, kedves kollégák. Elsősorban Frága asszony jelentéséhez szeretnék hozzászólni. Ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy rendkívül fontos ez, hogy megerősítsük, megerősítsük az észak-atlanti halászat vonatkozásában, hiszen az Európai Parlament együtt döntési jogkörrel rendelkezik a halászat terén. A halászati bizottságban az a cél, hogy a velem jelentett és szabályozatlan halászat ellen felvegyük a harcot, mert ez fenyegeti ezt az ágazatot. Ugyanis alul fizetett személyzettel dolgoztatnak, és nem tartják tiszteletbe a tengert sem, hiszen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, illetve a 2015 elsői INN rendelet vonatkozásában tiszteletben kellene tartani a versenyt is nyilván az Európai Unióban a harmadik országok által gyakorlott munkakö, munkakörülményeket is szabályozni szeretnénk. Nagyon fontos a források figyelembevétele, a, a fenntartható fejlődés. Nem szabad, hogy ezek a rendeletek hátrányos helyzetbe hozzák a mi halászainkat azokkal szemben, akik nem tartják tiszteletbe ezeket. Tehát jól kell alkalmaznunk ezt a rendeletet. Üdvözlöm ezért elnökünk eljárását és nagyon jó lenne, hogyha nagyon gyorsan átvennénk a megállapodást az európai jogba. Tiszteletbe kell tartani a hajóknak a 290-es cikkét az Európai Unió működésének, a delegált aktusok vonatkozásában, aminek segítségével a bizottság ellenőrzésével fel lehet tartani az intézményes egyensúlyt is. A jogalkotó pedig remélhetőleg továbbra is szabadon dönthet a delegált aktusok vonatkozásában. Köszönöm. Rodusz asszony következik három percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Örülök, hogy egy rendeletről fogunk dönteni, ami egy teljesen egyértelmű lépés a közös agrárpolitika iránt, amely fenntartható. A regionális egy szervezetek azt gondolom, hogy a helyes fórum, a világszerte jelenkező helyes menedzsment tekintetében, és azt gondolom, hogy miután van még pótolni való, most kell felkarolni és erősíteni ezeket a regionális szervezeteket. A NEAFC egyezmény most új ellenőrzéseket helyez kilátásba, az illegális halázat, halászat visszaszorítására vonatkozó rendelkezések azt gondolom, hogy üdvözlendőek. Dacára ennek olyan kérdésekről kellett a bizottsággal és a tanácsal vitáznunk, amelyek technikai jellegűnek tűnnek, mégis fontosak a jövőnk szempontjából. Azt gondolom, hogy a delegált aktusok szempontjából jó kompromisszumokra jutottunk, többek között például, hogy ezeket a NEAFC egyezményeben szerepeltetett rendelkezéseket hogy kell majd átültetni és összhangba hozni a meglévő jogszabályokkal. Nagyon fontos, hogy nem szabad évekig tartani, amire végre átkerülnek a gyakorlatba ezek a, az egyezmények, a tanácsnak pedig meg kell mutatnia azt, hogy az együtt döntési eljárás gyorsan le tudjuk zárni. Végezetül még egy aktuális témához. Izlanddal és a makréla halászata kapcsolatban ugye nagy vitánk van. Tulajdonképpen a meglévő egyezmények értelmében az északnyugati atlanti halászatra vonatkozóan van már megállapodás, azonban a felségvizek eh, vonatkozásában a makrélára nézve van még hiányosság. Sajnálatosnak tartom, hogy a tulajdonképpen jó együttműködés ellenére ilyen sok a vita. Mi lenne, hogyha a szervezetek, a kormányzati szervezeteknek olyan felhatalmazást adjunk, hogy ők rendelkezzenek például a makréla állományok tekintetében is. Azt hiszem, hogy ez egy nagy lépés volna előre. Köszönjük szépen! Reimers asszony. Köszönöm szépen a szót, köszöntök mindenkit. Ezzel az egyezménnyel a jövőbeli többoldali együttműködésről az észak-nyugat-atlanti halászatban egy nagyon fontos intézmény, a NAFO, mint eszköz keletkezett. Ennek célja az, hogy optimálisan használjuk ki a halászati erőforrásokat az észak-nyugati Atlanti óceánban. Több módosítás után és a regionális egyezményekkel való harmonizáció után most egy új ö, okmányunk van, ö, ezáltal fenntartható válik a, fenntarthatóvá válik az állomány. Jónak tartom azt, hogy most már a szervezet felépítése egyértelmű, és definiálásra kerültek a szerződő felek. Az is jó, hogy az új vitarendezési eljárás keretében sikerül majd a vitákat rendezni. Ami a halászatot illeti, nyilván az egész Európai Uniót érinti ez a kérdés, és a parlamentnek az új hatáskörének értelmében, amelyek a Lisszaboni szerződésből vezethetők le, maga is jóvá kell, hogy adj, hagyja ezeket. Az ALDE témafelelőseként ö, Valeze úr javaslatait támogatom, ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Ikiria Lövön, ja, Lőven képviselő asszony, köszönöm szépen elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves képviselőt. Fraga asszonynak és eh, Valessa úrnak eh, köszönetet szeretnék mondani. Az Észak-Nyugat-Atlanti halászati eh, egyezmény nagyon fontos regionális halászati szervezet. A NEAFSZK véleménye pozitív volt, ez az Észak-Atlanti Halászati Bizottság, és nem mindig igaz ez a regionális halászati szervezetekről kiadott véleményeire. És egyen, e, jelenleg elmondható azt, hogy kritikus ponthoz érkezett ez a folyamat. A teljesítést eddig nem lehet értékelni, és ez jelentős bizonytalanságokat eredményez annak kapcsán, hogy az optimális használat kiderül-e. Nagyon fontos a fekete listák elkészítése a különböző flották, illetve kikötött esetében. Nagyon fontos a vitarendezési mechanizmus, és nagyon fontos, hogy az EU felgyorsítsa a gyakorlatba ültetési folyamatokat. Ez eddig túlságosan sokáig tartott. Az Európai Uniónak sokkal jobban fel kell készülnie arra, hogy a nemzetközi szerződésekből adódó felelősségvállalásainak eleget tudjon tenni. Néhány um, halászatban 30%-a kifogott halatnak illegális, és ez 26 millió tonna halat jelent összesen 23 milliárd dollár értékben, hiszen minden évben eh, ennyit tesz ki az illegálisan kifogott halálomány aránya, és ez egyötödét teszik ki eh, a teljes kifogott állománynak. Mindez alása a halászati menedzsmentet nem csak eh, a mély tengereken, hanem a fejlődő országokban is, és mindennek jelentős gazdasági és környezeti hatása van. Az ellenőrzési rendszer megvalósítása nagyon fontos, és a végrehajtási rendszer megvalósítása nagyon fontos ö, ö, csökkenteni ö, az illegálisan ö, kihalászott állomány. És ö, nemzeti és ö, nemzetközi szinten is nagyon fontos ö, a be nem jelentett szabályozatlan halászatot visszaszorítani. Hiszen egyenlőre eh, rutin eh, módon történik eh, az úgynevezett zászlóváltás a halászhajókon. Nagyon fontos az együttműködés a regionális halászati szervezetek között, de egy globális jegyzékét is el kell készíteni a halászhajóknak, és Um, kikötői hajóknak, és az Európai Uniónak jelentős felelősséget uh, kell vállalni a globális megközelítésben. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Pani... Köszönöm. Elnök úr, először is gratulálni szeretnék mindkét előadónak. Rendkívül fontosak ezek a jelentések, és hangsúlyozzák az ellenőrzés fontosságát. Az EU-hoz tartozó vizek egyáltalán nem kerülnek pillanatilag ellenőrzésre. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az összes EU-hoz tartozó víz ellenőrzés alá kerüljön. De először is meg kell jegyeznünk azt, hogy nem lehet egy módon elosztani a kvótákat és a fogásról jelentést készíteni a tagállamoknak, hiszen a jelenlegi elemzésből kiderül, hogy a bizottság erről nem tud. Az Európai Bizottságtól származó vélemények pedig ellentmondásosak lehetnek. Úgyhogy talán érdemes emlékeztetni arra, hogy a hering populáció a nyugat-balti tengerben 2000 négy óta miért alakult úgy, ahogy alakult, de racionális magyarázatot nem találtunk erre. Úgyhogy a halolaj és a halliszt túlzott előállítását meg kell vizsgálnunk. Az eddigi jelentések eléggé szelektíven ö, alakultak, ez volt az helyzet például a keleti balti tengerre. Aztán ott van az ipari méretű fogás. A fontos kérdés a, az északi áramlat, illetve annak megépítése, mert a halászoknak nem szabad, hogy mindez jövedelem kiesést okozzon. Át kell vizsgálnunk újra a halászati politikánkat, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy végrehajthassuk halászati politikánkat. Tóth asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ö, elnök úr, biztos asszony, Amióta találkoztunk a halászati bizottságban, elég sok volt a munka. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak a jelentésekért, és szeretném megismételni, amit nagyon sok kollega elmondott már ma este, hogy agaszt minket a késedelem, hogy nem lépünk előre ezen a téren. Szeretném azonban meragudni ezt az alkalmat, hogy a halászati egyezménnyel általánosabb szellemben foglalkozzak. Nagyon fontos, hogy a két egyezményt aláíró felek együttműködjenek. Erre rámutatott a bizottság is, illetve arra is, hogy mekkora a felelőssége mindenkinek, akit érint ez a téma. Képzeljük csak el, hogy több milliárdos beruházást eszközöltek, és óriási értékű terméket hoznak létre megújuló és fenntartható forrásból, mégpedig a lehető legmagasabb nemzetközi normáknak megfelelően. Aztán úgy döntenek, hogy szétépik ezt a nemzetközi megállapodást, és egyoldalúan kijelentik, hogy gyakorlatilag amitől függ az egész vállalkozás, egy oldalon kerül kiaknázásra, mint forrás. Ez történt tulajdonképpen Észak-Írországban. Nyilván az EU, Norvégia, Izland és a Feró szigetek közötti megállapodásra utalok. Bizottság, hallottuk, amit elmondtak, és nagyra értékeljük az ezzel kapcsolatos fellépésüket. Szeretnénk elismerni erőfeszítéseiket a halászok nevében, de szeretnék mind a parlamentet, mind a bizottságot felkérni arra, hogy határozottabban lépjen fel a további tárgyalások során az állásfoglalás érdekében, mert nagyon nehéz helyzet alakult ki. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most pedig az önálló felszólaló következnek Kelly úr elsőként. Hát Írországból három felszólaló is lesz. Éppen előttem szólt fel a kolléganő, majd pedig Pact the Cop Gallagher fog még rajtam kívül beszélni. Nyilván bennünket is érint szigetként ez a téma, hiszen a halászat évek óta fontos gazdasági tényező, és függünk a halászattól. De mint ahogyan már mondtam, nagyon kizökkentett engem az illúzióimból, ez az egész eljárás, mert egyszerűen a szabályozás ellehetetleníti a halászatot. Nagyon sokszor a minőséggel, az eredettel, a csomagolással, a, a kifogással és a kihelyezéssel függenek össze ezek a szabályozások. A NAFO mm, azt is megtiltja, hogy fagyott állapotban kirakodják a a halat a lobogó szerinti államban, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos rendelkezés. Befolyással lesz minden halászatot folytató közösségre. A parlament vonatkozásában nagyon lényeges, hogy a jövőbeni egyezményt illető módosításokat nyomon kísérje, és a bizottság és a parlament számára is nagyon fontos, hogy a partvidéki közösségek előnyeit szem előtt tartsa, és jólétét szem előtt tartsa. Nyilván mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy jól működjön a mezőgazdaság, elég hal van a tengereikben, amit ki tudnánk fogni, és ezzel a saját mezőgazdaságunkat is talpra tudnánk állítani, fejleszteni tudnánk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. András Barea asszony következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Damanaki biztos asszonynak, hogy eljött ma este, és Frága, valamint Valesz képviselőknek is köszönöm a jelentéseket. Frága asszony jelentése azokból az ajánlásokból adódott, amely, amelyek tulajdonképpen 2006-ban jóvágyásra kerültek már. Ez az egyezmény 82-ben elfogadásra került, azonban a halászhajókra vonatkozóan később rögzültek az előírások, most pedig ugye az intézkedéseknek az európai szintű végrehajtásáról tárgyalunk. Kiegészítéseket eszközöltek ezen az eredeti egyezmény, egyezményen, amelyek nem, hatály, amelyek nem tartoztak még az egyezmény hatája alá, aztán ahogyan elhangzott már a fagyott halaknak a kirakodását is érintik, és az illegális halászatra vonatkozóan is olvashatunk a dokumentumban rendelkezéseket. Az előttem szólókhoz csatlakozva elmondanám én is, hogy 2006-ban ugye jóváhagyásra került ez a tartalom, illetve 1986-ban. És közben 28 év eltelt, a kérdésem az, hogy a bizottság részéről akkor mi fog most történni, hogy kerül ez átültetésre, ez a sok-sok ajánlás a regionális halászati szervezetek hogyan fogják ezt átültetni a gyakorlatba. Lényeges ugye az illegális halászatnak a háttérbeszorítása is, a teljes kifogott mennyiség tekintetében. Mindenképpen ellenőrizni kell a javaslatokat, az ajánlásoknak a végrehajtását, mert amennyiben nem így teszünk, akkor a hitel, hitelességünket is elvesztjük. Az együttdöntést is figyelembe kell venni, valamint az intézményi egyensúlyt. Fontos a gyors gyakorlatban való átültetése az intézkedéseknek, ez sokszor elhangzott már itt a parlamentben, hiszen a regionális halászati egyezményeknek van prioritásuk. Hogyha a közösségi jogot nem tartják be, és nem ültetik át a gyakorlatba ezeket a rendelkezéseket, akkor a parlamentet fogják felelősségre vonni bennünket fog ez terhelni, a mi fejünkre száll vissza, és ez befolyása lesz a Lisszaboni szerződésre is. Szeretnénk a bizottságot arra kérni, hogy egy kicsit gyorsítsa fel a végrehajtást, valamint az illegális halászat elleni küzdelemben is aktívabban lépjen fel. Nem is lepto. Köszönöm szépen, Geregel képviselő másfél percben parancsoljon. Elnök úr, de Meneki biztos asszony, először is mindkét jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani a jelentéseikért. A frága jelentés úgy tűnik, hogy nem ütközik ellentmondásokban, minden érintett fél támogatni tudja ezt, és igyekszik biztosítani azt, hogy a hosszú távú megtartás, illetve az optimális használata a halászati forrásoknak fennmaradhasson, és ennek szociális előnyei is származhassanak. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy a makrélákkal kapcsolatos vitát felvessem, hiszen ez az észak-kelet-atlanti halászatban nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ezt a vitát mi hamarabb sikerüljön megoldani. A makréla túlzott kihalászásának lesújtó hatása van a jövőbeni fogásokra, és nagyon fontos, hogy fenntartható módon megóvjuk ezt az állományt. Londonban a folytatott tárgyások nem hoztak eredményt, a jövő héten remélhetőleg ezek végre eredményt hoznak, és remélhetőleg a józanész fog fennmaradni, illetve érvényesülni. A 26-a után remélhetőleg eredményt látunk majd, és nagyon örülök annak, hogy önök támogatják ezt az ügyet, és biztos azt, hogy önnek is köszönetet szeretnék mondani végül, és pedig nem szabad a múlt hibáit újból és újból megismételni, és nem lehet a, az egészséges makró makrila állományt nem megvédeni. Köszönöm szépen, Hattan képviselőként percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, támogatom a jelentést, amelyről a vita folyik ma este, és meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy általánosabb jellegű megjegyzéseket is tegyek nemzeti, illetve nemzetközi megállapodások vonatkozásában. A halász eh, nemzetek közötti megállapodások, hogyha fenn eh, kell, hogy maradjanak, akkor nagyon fontos, hogy eh, a megóvásra vonatkozó intézkedéseknek mindenki eleget tegyen, és nagyon fontos a tudományos tapasztalatokra és tanácsokra is hagyatkozni, ami pedig a saját, az én nemzetemet illet, és kóciát, ami szintén egy halász nemzet, nem volt túl sikeres az EU által kötött nemzetközi megállapodások egy része, hiszen ez nem fenntartható és működtethető kvóta csökkentési mechanizmusokat erőltet Skóciára, ami pedig a makriával folytatott eh, vitát, róla folytatott vitát illetni, illeti. Skóciában a megállapodásnak szintén hatása lehet eh, más megállapodásokra hogyha sikeres megállapodásokat szeretnénk látni a halász nemzetek között, akkor nem engedhetjük meg az olyan helyzeteket, ahol az állományokat veszélyezteti bármi is, unilaterális módon mondjuk. Éppen ezért kérem azt, hogy a biztos asszony folytassa a jó munkáját, igyekezzen megoldást találni erre a vitára, és tudom azt, hogy ő tisztában van a skót érzésekkel, hiszen nemrégiben járt Skóciában kérem a biztos asszonyt arra, hogy tartsa észben azt, hogy tudományos tapasztalatok támasztják a, a terveket, és ezeket fontos megtartani, és nagyon fontos az ösztönző tényezők megtartása azok számára, akik ezeknek a terveknek az alanyai, mégpedig a halász közösségek. Köszönöm. Mulțumesc, domnule președinte pescuitul ilegal nedeclarat i nereglementat distruge az illegális halászat tönkreteszi a közösségeket a tengerparti részeken, és ez az ökorendszert is veszélyeztetheti, illetve az élelmiszer tartalékokra is hatással van. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy egy fontos lépést tettünk az észak-kelet-atlanti térségben, ami az ellenőrzések erősítését illeti, ezek nagyon fontosak, azért, hogy azoknak a felelősségvállásaiknak eleget tehessünk, amelyekben megállapodtunk. Megakadályozzuk a túlhalászatot, még vannak problémák a megvégrehajtást illetően, hiszen ezzel nem lehet az összes Európai Uniós halászati problémát megoldani. Tudjuk azt, hogy vannak olyan országok, amelyek nem akarják a nemzetközi eh, szabályokat betartani, és eh, a halálomány eh, ennek kárát szenvedi. Ez pedig azt jelenti, hogy a, hal, a halászhajókon a munkakörülmények néha nagyon súlyosak. Most pedig átterünk a spontán felszólások körére, mondja az elnök. Mr. Sikerski, for one minute, catch the eye. Szekelszki úr következik egy percben a spontán felszállások keretén belül. Hölgyeim és uraim! A jövőbeli együttműködésre vonatkozó együttműködésről szóló uh, ne, megállapodásokat az Észak-Atlanti térségben módosításra szorulnak. Ugyanis uh, Ezeknek a jelenlegi források megfelelő optimális kiaknázására kell irányulniuk, ez a halászati forrásokra vonatkozik, és szisztematikusan kell hozzáállnunk a halászathoz, nevezetesen fel kell venni a harcot a be nem jelentett és szabályozatlan halászat ellen. Mindennek a célja a fenntartható halászat. Szükség van azonban arra, hogy folyamatosan monitorozzuk, ellenőrizzük a halászatot, illetve a különböző állományok szintjét, és megfelelő döntéseket hozzunk. <coughs> Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. A tárgyalások során az Európai Unió delegációnak vezetője letette a voksot amellett, hogy a francia kvóta vonatkozásában lépjen, de ez nem jelent meg a megállapodásban. Úgyhogy a piramikaroni halászok nevében kérem, hogy erősítsék ezt meg. És hivatalosítsák ezt a megállapodást, amely egyszerű írásos ö, üzenetváltásban történhet meg, ha a megol, megállapodás megszületik. A biztos asszony esetleg tudná pontosítani az információkat ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Ferire úr, egy percben. Köszönöm szépen. A többoldalú együttműködés nemzetközi vizeken nyilván a fenntarthatóság egyik sarokköve a halászatban, hiszen az erőforrásokat hosszú távon szeretnénk fenntartani, tehát a konzerválás és az erőforrások megfelelő felhasználása olyan rendelkezések révén, amelyeknek a kialakításában a regionális halászati szervezetek is részt vehetnek. Ezért értünk egyet azzal, hogy kiszűrjük most végre a hibákat. Az ellenőrzés és a monitorozás arra készíteti a tagállamokat, hogy jobban figyeljenek, és valóban megvalósuljon ennek révén a közös agrárpolitika és halászati politika. A bizottság talán nem vette észre ezt, de hát nyilván a nagyobb ellenőrzéssel nagyobb költségvetési támogatásra is szükség van, hiszen pénz nélkül nem működik az ellenőrzés, és a végrehajtás sem lesz tökéletes. Akkor csak a papíron maradnak meg a jogalkotási kezdeményezéseink, pedig ezen a területen lenne a társfinanszírozás az egyik legfontosabb tényező. Köszönjük szépen, következő felszólalunk is egy perc. Köszönöm szépen. A NAFO éves közgyűlésén módosításra került a 78-as első ottavai együttműködés, de hát lássuk be, az optimális kihasználás és a halászati erőforrások fenntartható kihasználása egy fontos koncepció mentén alakulhat ki. A megállapodásoknál általában a kisebb helyi, lokális halászokat kell védeni és védeni az illegális és a nagy volumenű halászatot folytató társaságokkal szemben, hiszen a kicsiknél családokat kell védenünk, óvnunk. A helyi struktúrákat tehát védeni kell, és azt gondolom, hogy ezzel a következő generációk vonatkozásokban is biztosítható akkor a fenntarthatóság és a halászati közösségek érdeke. Köszönöm. Köszönöm, mondja -e az elnök. Most pedig a vita lezárásaként Damanaki asszony fog szót kapni még. Köszönöm szépen. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek ezért a kiváló munkáért, és természetesen minden hozzászólónak is köszönöm a hozzájárulását, megjegyzését. Értem azt, hogy ezek nagyon fontos jelentések, hiszen a módosításokat követően a helyzet drasztikusan javul, különös tekintettel arra, hogy az ellenőrzés hogyan alakul majd, és az illegális halászatot hogyan szorítjuk majd vissza. Elmondtam már, hogy az illegális halászat ellen fel kell lépni, ugyanis az erőforrások fenntarthatóságát aláaknázza, és a halászati közösségeket is tönkre teszi. Nem szabad az ökoszisztémát sem hagyni tönkre menni, a partvidéki vizeken, hiszen ez megint csak ellehetetleníti a halászati közösségeket. A módosítók tehát nagyon lényegesek, nem győzem eléggé hangsúlyozni ezeknek a fontosságát, és ezek nagy segítségünkre lesznek. Szeretném azt is aláhúzni, hogy valóban több erőforrásra van szükség, több költségvetési eszközre, annak érdekében, hogy a végrehajtás megfelelő legyen. Ez nyilván nem egyszerű, a célkitűzés nem olyan könnyű, hiszen válságban vagyunk, ennek ellenére a legjobb és a tőlünk elvárhatót a legtöbbet meg fogjuk tenni. Ami az együtt döntést illeti, a parlament, a tanács és a bizottság között erről szólnék még szólni. Nyilván törekszünk erre a jogalkotásunk során. Osztom a véleményüket a tekintetben, hogy ezek a regionális halászati szervezetek nagyon fontosak a halászati politikánkban, és a tevékenységüket növelnünk kell, hogy a versenyképességük megmaradjon világszinten, sőt nőjön. Biztosítanunk kell tehát azt, hogy az elveinket világszinten át tudjuk ültetni, mert akkor a halászat fenntarthatósága biztosítva lenne. Üdvözlöm azokat a javaslatokat, hogy hogyan tudjuk az együttműködést előmozdítani, illetve módozatokat találni arra, hogy regisztráljuk a nemzeti halászflottákat, azonban nagyon sok lépés vezet még erre, mielőtt ezt a célt elérjük. Nyilván az a nemzeti és nemzetközi oldalú együttműködés előmozdítása nagyon fontos, de ezt meg kell, hogy előzze a gyors átültetése a rendelkezéseknek. Ez az oka annak, amiért a bizottság több delegált átruházott hatáskört vár el. Értjük természetesen, hogy most egy új kontextusban mozgunk, a tanács és a parlament fogja majd eldönteni ebben az új módozatban, hogy mik lesznek ezek a delegált aktusok, amelyeket ránk ruháznak. Szeretném azonban kiemelni, hogy ez nem csak a bizottságnak a problémája, hanem ez egy nemzetközi megítélése is az EU-nak, ami függ attól, hogy most késlekedünk-e a jogalkotása vagy sem, hiszen nagyon sok szervezetet érint regionális szinten. Jobb lenne tehát a több egyensúly, ebben egyetértek önökkel, szükség van az egyensúlyra a három, egyensúly, a három szervezet között, három intézmény között, és természetesen kész vagyok arra, hogy a parlamentről tel erről tárgyaljak hiszen az Európai Uniós jogba sokkal hatékonyabban átültetésre kell, hogy kerüljenek ezek az egyezmények. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Valesza úr kap még két percben szót. E, Köszönöm szépen. Szeretnék mindannyiuknak köszönetet mondani a ma esti vitáért. Azt hiszem, hogy egyformán gondolkodunk. szükség van a módosító indítványokra, és szeretnék Fagalszónak köszönetet mondani azért, hogy bizottságunkban elnökölt. De először is önnek szeretnék köszönetet mondani, biztos asszony, nagy öröm önnel együttműködni, és köszönöm a szavait. Nagyon fontos megérteni az EU intézmények dinamizmusát, Ebben az esetben pedig az egyezménnyel kapcsolatos módosító indítványokat csak egyet tudok érteni velük, és támogatom őket. Azt hiszem, hogy mostantól kezdve már zöggenőmentesen és hatékonyan, gyorsan, átlátható módon fogunk tudni egyműködni. Köszönöm a nyilatkozatát, és remélem, hogy sikeresen fogunk együttműködni. Köszönöm. Esztevez asszony, köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony, én annyit szerettem volna mondani, hogy ez a munka nagyon nehéz volt, és lehet, hogy eh, nem jó példa mindez arra, hogy amit el akartunk kerülni, pont azt következett be a bizottság túl későn nyújtotta be a javaslatot, és most már az együttdöntési eljárásban vagyunk, és nem a konzultáció szakaszában a javaslatot a konzultációs eljárás keretében dolgozták ki, ezt pedig el szeretnénk kerülni. A 48-as cikkely a rendelet módosítását előirányozza annak érdekében, hogy a közösségi eh, jogban a különböző javaslatok tükröződhessenek. A bizottságra különböző kompetenciákat delegáltunk, és csak nagyon kevés területen létezik együtt döntés, éppen ezért nagyon fontos, hogy ez a jövőben működhessen. Biztos asszony, én eh, megígérhetem önnek azt, hogy amennyiben a jövőben ez nem megfelelően működik, és eh, nem tudjuk teljesíteni a vállalásainkat, a parlamentnek mindezen változtatnia kell. Mi igyekeztünk, és eh, jelentős előrelépésre tudtunk szert tenni, és nagyon reméljük, hogy a bizottsággal ráruházott kompetenciákat ki fogja használni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony, és biztos vagyok abban, hogy mindez jobban fog működni a jövőben, mint a múltban. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm a kollégák és a biztosasszony hozzájárulásait. Lezárom ezzel ezt a vitapontot, és holnap kerül sor 12 órakor a szavazásra. Most áttérünk az egyperces hozzászólásokra. Egy percre megszakítom az ülést röviden, de semmiképpen sem hosszabban. Aki maradni szeretne, az maradjon, a többiek pedig távozzanak.